A Mlinár jelentés a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában. Az előadó kap elsőként szót, négy percet kap. Here, Madam Commissioner. Itt vagyok, biztos asszony. A nemek közötti egyenlőség végcélja az, hogy a nemek közötti egyenlőség valóban megvalósuljon a társadalmunkban. Az, hogy ezt hatékonyan hogy tudjuk megvalósítani, annak érde, azt úgy tudjuk elérni, hogy az emberek szívét és agyát is elérjük, és hogy a mindennapi élet részévé tegyük a nemzet, nemek közötti egyenlőséget. Ennek érdekében az emberek gondolkodását és viselkedését is meg kell változtatni nagy mértékben, de nem csak a nőkkel való bánásmód szempontjából, hanem az emberek közötti egyenlőtlenség általános szempontjából is és ez nem kis feladat, nagyon sokan ellenzik. A legtöbbször nők vezetik a vitákat, a nők vezetik azt a harcot, amelynek segítségével a tudományos és stratégiai bázisát lehet erősíteni a nemek, között, nemek közötti egyenlőség érvényesítésének, annak érdekében, hogy mindenki mindennapi életének része legyen. Ezért köszönöm minden kollégám hozzájárulását ez a jelentéshez. Nagyon konstruktív és tisztességes munka munka folyt közöttünk, Julie Ward, Szépa Pitikainen, Elonára Ferenc és Monika Vána kolléganőimről van szó. Ennyire produktív frakciókon átnyúló együttműködés nélkül egy ilyen kiegyensúlyozott jó szöveg nem jöhetett volna létre. A nemek közötti egyenlőség érvényesítése ugyanakkor a nyilvánosság előtt még nem ismeretes, és általában nem is talál mindig megértésre. Általában arra gondolnak, annak, hogy a jog, jogalkotás része a politikák és kialakításának és ellenőrzésének, végrehajtásának része kell, hogy legyen. A jelentés elmondja, hogy milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a nyilvánosság is valóban megértse ezeket. Ehhez három feladatra van szükség. Először is meg kell érteni, hogy ez egy folyamat, amely a politikákat színezi, és minden politikára használatos kell, hogy legyen. Ez az egyik legfontosabb része a koncepciónak. A másik az, hogy az adott politikai területeken a férfiak és nők egyenlően legyenek képviseltetve. Sajnos ezt eh, igaz, hogy egy nemzetközileg elismert gondolat még mindig nem hat megfelelőképpen a döntéshozói testületekre. A parlament nagyon sok állásfoglalást eh, hozott már, és sok eh, év alatt kialakított, kialakított egy nemek közötti egyenlőség érvényesítésére vonatkozó struktúrát, de ez nem elég hatékonyabb. Tehát ezt is javítani kell, és megfelelő értékelő mechanizmusokat kell kialakítani annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy az állásfoglalás csak papírra vetett szó maradjon. Végül pedig jó példákkal kell előjárnunk, és nekünk magunknak kell megmutatnunk, hogy ezt hogy kell megoldani. A nemzet, nemek közötti egyenlőség az Európai Uniós szerződéseknek is része, és az Európai Uniós intézmények jó példával kell, hogy előjárjanak ezen a területen. Ezért a jelen jelentés egy intézményközi hálózatot szeretne létrehozni, ezt javasolja a parlament, a bizottság és a, tag, a tanács között. Én úgy gondolom, hogy át kell gondolnunk, hogy a nemek kérdése a politikai intézkedések tartalmával hogy függ össze, annak érdekében, hogy mindenki profitálhasson a nemek közötti egyenlőségből. Az Európai Parlament még messze nem érte el az ezen a területen kitűzött célokat. Remélem, hogy a jelentés hozzájárul majd ennek a témának a kidomborítására javításához és a minél ambiciózusabb célok eléréséhez. Köszönöm a szót. Elnök, köszönöm szépen. A spontán felszólalások következnek, nagyon sokan jelentkeztek felszólalásra, bár csak öt percünk van mindenre. Kérem, hogy mindenki röviden szóljon, annak érdekében, hogy minden kollégánk meg tudja kapni a szót. Az első hozzászóló Sodrova Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce Mlinár za předložení zprávy. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, elnök asszony. Köszönet a jelentés elkészítéséért. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament, ahogy említette, példát mutasson mutassa meg, milyen lehetőségeket adunk a politikus nőknek minden pozícióban, minden munkaterületen. Nagyon nagy munka van még hátra, ezért meggyőződésem, hogy az Európai Parlament eh, legfelsőbb eh, hierarchiája eh, vegye ezt figyelembe, hogy legalább 40%-kal legyen a nők aránya a legmagasabb beosztásokban. Emellett kedvező körülményeket kell teremteni ahhoz, hogy a nők ezeket a felelősségeket el tudják látni, a jelentés nagyon pozitív tekintetben, azonban vannak olyan vonatkozások, amelyeket nem támogatok, például azt, hogy itt képzésre lenne szükség esetleg, hogy minden intézménynek külön programot kellene indítani erre. Ez túl sok adminisztráció lenne, és mellélőnénk a célnak is nem lesz módon jelentést megszavazni, hogyha ezek közül egy néhányat nem szelektálom ki. Kérem, hogy mindenki legyen rövid, mondja az elnök, hogy minél többen felszólalhassanak. Volt az, hogy megadom meg a szót. Uh, thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Ma van a születésnapom. Holnap, március 8-a a Nemzetközi Nőnap. És véletlen egybeesésként az édesanyám születésnapja is. És nagyon örülök annak, hogy miközben különböző generációkat ünneplünk, és a nők egyenjogúságait folytatott küzdelmet, ez a parlament megszavaz egy olyan jelentést, amelynek én vagyok a társszerzője. Ez a jelentés legjobb gyakorlatokat tartalmaz, intézmény és intézmény közi nemek közti egyenjogúság témájában. A nők jogai és a nemek közti egyenlőség az európai projekt szívében voltak mindig is, és a Nemzetközi Nőnapkor jó, hogyha alaposan megnézzük, hogy hogy is állunk ebben a tekintetben, és végig kell gondolni a hatalmi struktúrák alakulását is. A nemek közti egyenlőség általános érvényesítése mindkét nem részéről megkívánja az erőfeszítést, és ez szerepel a jelentésben is. Tomasik asszony, én teljes mértékben támogatom azt a politikai és társadalmi elköteleződést, ami megjelenik a jelentésben. Így tudunk jobb szociális politikákat kialakítani, amelyeket utána mind a két nemre vonatkozóan meg is valósíthatunk. De ehhez arra is szükség van, hogy segítsük a nőket az üzleti életben való boldogulásban. A cégeknek is nagyobb tehetség adatbázisra kellene rendelkezniük. Az európai intézményeknek kell az élvonalban lenniük, és segíteni a nőket az előrejutásban. Sajnos ugyanakkor nem tudom támogatni ezt a jelentést, mert az téves irányba mutat. Sohasem hallottam még rosszabb javaslatról a magán és az üzletélet összeegyeztethetőségét illetően. Nem engedhetjük meg ezt az interferenciát. A politika és a totalitárius rendszerek sem vezettek be ilyesmit, és ezért nem értek ezzel egyet. Köszönöm szépen. Előttem szólóval ellentétben teljes mértékben csatlakoznék a jelentéstevőhöz. Remélhetőleg nagy többséggel meg fogjuk szavazni ezt a nagyon fontos jelentést, nemzetközi szempontból is nagyon fontos, hiszen ezen a területen nagyon, nagyon hatékony lépésekre van szükség, különösen a nők képviseletének nem csak a, a különböző bizottságokban, hanem a vezetői szinteken is. Arra is szükség van, hogy nemi szempontból végzett hatástanulmányok is legyenek, annak érdekében, hogy minden döntés ennek a szempontnak a figyelembevételével szülessen meg, valamint a költségvetés nemek közötti egyenlőség szempontjából való alakításának is itt az ideje. A holnapi szavazásban remélem, hogy megfelelünk ezeknek az ígéreteknek, és meg tudjuk erősíteni az e-házban működő nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szervezetek, illetve háziok, hálózatok munkáját. Köszönöm. Tont asszonyé a szó. Köszönöm szépen a szót. A jelentéstevőnek megköszönöm a kiváló munkáját. Remélhetőleg, illetve véletlen egybelesés, hogy a, holnap a nőnapra esik ennek a kérdésnek a megbeszélése. Nagyon sok terület van még, ahol a nemek között nem valósul meg az egyenlőség, a vállalkozás is egy ilyen terület, valamint a nők részvételi aránya a vállalatok vezető testületeiben a társadalomban, a politikában változtatásra van szükség, sokkal erősebb képviseletet kell adni a nőknek a vállalati vezető testületekben, hiszen ez hozzájárulna a vállalatok működésének hatékonyságához is. Az is fontos, hogy hogy végre eljussunk egy olyan szintre, ahol már nincs szükség a kvóták kötelező vétételére. Köszönöm elnök asszony. A közpolitikák kihatásainak elemzése nem csak a fejlesztésről szól, a közpolitikák a férfiakat és a nőket máshogy érintik, ahhoz, hogy a lehetőségek kiegyensúlyozottak legyenek a férfiak és nők között, az emberi alapvető jogokkal függ össze mértékben. Ezért üdvözlöm és ünneplem ezt a jelentést, amely azt kéri az Európai Parlament eh, további munkát, munkát folytassunk, eh, és ennek költségvetési vonzata is legyen. Jobban meg kell értenünk a társadalmat, nagyobb átláthatósággal, a források jobb elosztásával és eh, nagyobb demokrácia elérés érdekében. Ezért osztom teljes mértékben ezt az állásfoglalást, ennek valamennyi megállapodását. Elnök, köszönöm szépen. Szújbek úr elnök asszony eddeni jelentésnek az olvasása során e, megdöbbentem e, e, ez szerint az LGBTIQ személyeknek a jólétére is oda kell figyelnünk, valamennyi nemi identitásra oda kell figyelnünk a férfiak és nők képviseletéről, azt mondja, hogy a szöveg, hogy férfiak, nők és egyéb nemi identitások beleértve az, hogy még olyanokra is kitered ez, akiket majd esetleg a későbbiekben határoznak csak meg, mert most még nem is ismerik őket. Hát végül is mindenki vagy fiú, vagy lány, nem? Nemileg semleges nyelvhasználatról beszél a szöveg, a fordításokban, a tolmácsolásban, hát nem tudom, nem lehetnek komolyak ezekkel az elképzelésekkel, aki egyenlőek vagyunk alapvetően, ezek hírek mindenkit, hogy, hogy a 48-as módosítót fogadják el, amely a alternatívát jelent a, beszem, ezek jelentéshez szemben. Povjerenice, i vama i svim kolegicama i svim ženama. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék mindenkinek boldog nőnapot kívánni holnapra, ugyanakkor ez a jelentés nem fogja boldogabbá tenni a nőnapot, ugyanis semmit nem fog javítani a nők helyzetén, csökkenteni körükben a munkanélküliséget, vagy segíteni azoknak, akik otthon kívánnak dolgozni. A támogatás, a jelentés támogatása a FEMSZAK bizottságot a többi bizottság fölé emelni, ami sérti az Európai Parlamentben az egyenlőség elvét. És sajnos ez még további bürokráciát is létrehozna, és egyre kevesebb Európát, átláthatóságot és a valódi női problémák iránti figyelmet jelentene, és ezért én ezt nem tudom támogatni. Köszönöm, Van Stork asszony. Um Igen, hát a nemek közötti egyenlőség ideológiájának végrehajtásáról van szó az Európai Parlament belső szervezetében. Ugye van a személyzetek, személyzetek kapcsolatos út, útmutató is, és e, itt hozzátartozik az LMBTI közösség tagjaira vonatkozó kérdés is. Én úgy gondolom, hogy ezt Németországban már nagyon jól meg is valósul. Két előnye van ennek csak, a, ennek a jelentésnek az, hogy egy csomó pénzt el fogunk majd pazarolni a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére, és arra, hogy a parlament megint csak valami rossz munkát végezzen. Köszönöm. Kelly. Köszönöm szépen, Kelly úré a szó. Köszönöm szépen, először is gratulálok Ward asszonynak a születésnapján. Érdekes, hogy az én anyukámnak is ma van a születésnapja. 1973-ban kerültünk be az Európai Unióba, és azok akkor az a nő, aki férjhez ment, abba kellett, hogy hagyja a munkavégést, az, munkavégzést, azóta már nagyon sok változás történt, hál' Istennek. Az Európai Unió mindig megpróbálta támogatni a nemek közötti egyenlőséget. Most voltak nálunk általános választások, és kvóták is voltak a nőkre vonatkozólag, méghozzá első alkalommal, 30% volt ez a kvóta. Nagyon sokan ellenezték ezt, Eh, hiszen ez azt jelentette, hogy a következő kormányban sokkal több nő lesz majd. De úgy tűnik, hogy a kvóták működnek, és szükségük van arra, hogy a megfelelő nemek közötti egyenlőség megvalósuljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Most Jurova asszonyé, biztos asszonyé a szó. Elnök asszony. Elnök asszony. Köszönet a jelentéstevőnek az Európai Parlament munkáját is. A gender mainstreaming nagyon fontos ügy ahhoz, hogy a férfiak és a nők egyenlőségét megteremtsük. Az Európai Unió esetében az alapszerződés az Európai Unió működéséről szóló egyezmény 8-as cikke az, amely azt mondja, hogy az Európai Unió minden tevékenységében arra törekszik, hogy megszüntesse az egyenlőtlenséget, illetve támogassa az egyenlőséget a férfiak és a nők között. A gender mainstreaming ettől kezdően nem választás kérdése, hanem kötelezettségünk valamennyi jelentős intézményünknek, az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot is ideértve, folyamatosan ezek az intézmények szembesülnek azzal a kihívással, hogy a nemek egyenlőségét, a nemi kérdések homloktéről hozását, a gender mainstreaminget meg kell valósítani a megfelelő intézkedésekkel sikeres is ez a tevékenység, hiszen nem csak Európai Uniós, hanem tagállami regionális és helyi szinten is meg kell ezt tenni. Az Európai Bizottság ezt a kettős megközelítést követi, amikor a 2006-os, 2019-es stratégiai dokumentumot követi. Fontos, hogy minden EU-s politikába, jogalkotásba és finanszírozási programba be kell emelni a nemek helyzetére vonatkozó alapelvek érvényesülését az EU minden intézkedése terén eh, fel kell mérni tehát minden eh, bizottsági intézkedést is eh, a, a tekintetben, hogy a férfiakra, nőkre esetleg másképpen hogy hat-e. Annak érdekében, hogy a férfiak és a nők egyenlőségét tovább fejlesztjük, és ne tartsuk fenn a létező egyenlőtlenségeket. Ennek a végrehajtásnak a figyeleme követése érdekében a bizottság átgondolja, hogy esetleg egy 2017-es jelentés elkészítése hasznos lenne-e a nők és a, a dicsődás igazságügyi főgazgatóság és egyéb partnerek részvételével egy átfogó ágazatokon átnyúló monitoring rendszer felállítása lehet így szükség. A, képviselő, a képviselőnek szeretnék boldog születésnapot kívánni, és minden nőnek, hölgynek Eh, boldog nőnapot holnapra. Elnök, köszönöm szépen! Én is szeretnék gratulálni mindazoknak, akik születésnapot ünnepelnek ma vagy holnap.